frakciója részéről, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a vizsgálatnak az eredménye. Én az elnökök értekezletének is beszámoltam az ön elevetéséről. Hölgyeim és uram, a 2014-es Strasburgi üléseknek a menet idejét elfogadtuk 2014-re. A Seance on Directen megtekinthetők a dátumok. Holnap 12 óráig lehet ellenvetésbe nyújtani, és csütörtökön szavazunk a terminusok elfogadásáról. 10 jogi aktust fogok aláírni a tanács elnökével, és ennek a jogi aktusnak a címét megtekinthetik ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében. Most pedig nézzük a mai napi rendel kapcsolatban van-e ellenvetés, megjegyzés?